I think we can start. Kezdjük is el az ülésünket. Mr. Kuhn. Kuhn úr. Jó reggelt kívánok! A e heti második ülésünkön vagyunk, ahol szavazni fogunk, de először is a koordinátorok határozatait kiosztottuk, és hogyha ma 12.30-ig nincsen kifogás, akkor elfogadottnak tekintjük őket. Akkor áttérünk a szavazásról, ez a közlekedésről szóló fehér könyv, és először is megnézzük, hogy a néppártnak nincs egy szavazattal több a kelleténél. Tehát megnézem a szavazást, megnyitom a szavazást, csak három, Zá, lezárom a szavazást, minden rendben. Hm? Ja, ist okay. Es wird auch permanent kontrolliert. Minden rendben van, és állandóan ellenőrizzük is. De nehogy az legyen, hogy most az elején rendben van, aztán később nem működik. Akkor... Igen? Rendben. Okay, wir fangen an und sonst musst du dann... Elkezdjük, és különben majd felemeli a kezét. Tehát az első egy kompromisszumblokk. Mindenki látja, hogy melyik kompromisszumokat vettük ki. Akkor így csináljuk. Itt néhány kompromisszumot elfogadtunk, és utána például az egyesnél egy csillagocskát látunk, és akkor mindig szavazni kell. Hogyha nincsen csillagocska, például a kettes kompromisszumnál, akkor ezzel a blokkal el is intéztük. Ha elfogadjuk. Tehát az első szavazás a blokkról. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 77-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 92-es mellett, ellene, tartózkodás, itt elektronikusan ellenőrizzük, tehát mellette, megnyitom, megnyitom. Most a néppártnak egyel több van. Most stimmel, zárom a szavazást. 17 zu 23 abgelehnt. Elutasítva. A 106-os módosító mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 117-es szóbeli. Van kifogás ellene? Nem? Mellette? Ellene? Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-23 elutasítva. Kom- 119. 119. 119 mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Hát ez nyilvánvaló volt. Ellenőrizzük? Persze. Megnyitom a szavazást. 119-es. A néppártnál megint egyel több van a kelleténél. Az SND-nél. Az SND-nél egyel több van. Most stimmel. Lezárom a szavazást. 26-16 ellenében elfogadtuk. Akkor hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 131-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Megnyitom. Lezárom a szavazást. 20-22 ellenében elutasítva. 140-es módosító, Lapardel mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 165-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 166-os mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 191-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 192-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 193-as módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 194-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. A hatos kompromisszum az rendben van. 206-os mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 208-as mellett, Ellene? Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 18-24 ellenében. 209-es módosító mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. 209-es módosító. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-22. Mellette? Köszönöm, köszönöm, de elutasítva. 212 mellett ellene tartózkodás. Ez úgy néz ki, hogy elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó. Megnyitom. Zárom. 23-20. ...236-os mellett ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 15-30 ellenében elutasítva. 251-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 252-es mellett, Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 264-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 263-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 262-es mellett, ja, bocsánat, okafogyott. 266-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 269 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 274 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 275-ös mellett, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, 275-ös. Megnyitom a szavazást. 275-ös. 17-28 ellenében elutasítva. 13-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 279 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 280-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 281-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 282-es mellett ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Tehát ez 19-24 ellenében elutasítva. 283-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 286-os mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 285-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 293-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 296-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 296-osról elektronikusan Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nagy különbséggel. 298 mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. 298-as megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 299 mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk 300-as mellett ellene, ezt ellenőrizzük a 300 as Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Ez 2023 ellenében elutasítva 301-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 301-es megnyitom. Lezárom. Ez 24-19, elfogadtuk 304-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 324-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 319-es mellett ellene. Enthalten, das lasse ich checken. Ezt ellenőrizzük. Tehát a 319-est megnyitom, zárom, 26-17 ellenében elfogadtuk. 18-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 330-as módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 331-es mellett, ellene. Ezt ellenőrizzük. 331-es mellette. El, illetve megnyitom, lezárom. Elutasítva. 20-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 348 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 348-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-23 ellenében elutasítva. 346-os. 346-os. Mellett? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 359-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 360-as mellett ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a 360-as. Megnyitom, zárom. Ez 17-25 ellenében elutasítva. 361-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 363-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 364-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 364-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-24 ellenében elutasítva. 365-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 366-os mellett ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, 366-os mellette. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ez 20-23 ellenében elutasítva. A 369-es mellett ellene elutasítva. 370. Igen, ez együtt volt. 371-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 371-es ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23-19 ellenében elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 384-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 385-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 387-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 388-as mellett, ellene, ezt ellenőrizzük. Tehát a 388-as. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 20-23 elutasítva. Akkor áttérünk a 394 es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 395-ös, ellene tartózkodás elutasítva. 28-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 408-as mellett 408-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 418 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 419 mellett, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 423-as mellett, ellene, tartózkodás. Erről szavazunk, szerintem még nem jelentkezett mindenki. Tehát a 423-as. Az SNT-nél egyel több van. Most, oké, okay, nem? Az SND-nél még mindig több van egyel. Lezárom a szavazást. 21-21. Robert plusz, elfogadtuk. 22-21. Ó, hát ilyen, ilyen szoros ritkám. Tehát 438 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 445-ös mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 452-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 454-es mellett, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, tehát a 454-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 24 hét ellenében elutasítva. 14 tartózkodás. 455-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 29-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elutasítva. Elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó. Nyilvánvaló volt, de ellenőrizzük a 29-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Tehát itt 28-15 ellenében elfogadtuk. A 465-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 457-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 457-est ellenőrizzük, megnyitom, lezárom, 22-20 ellenében elfogadtuk. 460-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 470-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 469-es és a 467-es és a 260-as együtt mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 476-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 490-es mellett ellene tartózkodás Elfogadtuk. Ellenőrizzük a 490-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 22-21, Robert mellette, akkor 23-21 ellenében elfogadtuk. 493-os mellett, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, 493-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-24 ellenében elutasítottuk. 494-es mellett ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, tehát a 494-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 20-23 elemében elutasítottuk. 504-es mellett ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, az 504-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 19-24 ellenében elutasítottuk. a 30-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Na most sokat kell lapozni. A 32-es kompromisszum. 31-es. A 31-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 625-ös mellett ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, tehát a 625-öst, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasít. Amendment 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette 23-as mellette ellene ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 23-asról. Lezárom a szavazást. 20-23 arányban elutasítottuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Huszonhárom 19 arányban elfogadtuk. 35-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os <clears throat> mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 47-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 47-eset ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 23-19 arányban elfogadtuk. 48-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötvenhatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük azért, 56-os mellette, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 23-19 arányban. 23-20 arányban. 73-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 75 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 76-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük, a 76-osat ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 23-20 arányban elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes és hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, ötös, kettes és tízes mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette ellene. Ezt ellenőrizzük, a heteset ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 19-24 arányban elő, elutasítottuk. 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a végszavazás következik. Név szerint. Volt ez offen? Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 38 mellette 5 tartózkodás 3 ellenszavazattal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 Most pedig az Energiaunióról szavazunk. Az előadónk Hena Virkunen. Kompromiss 1. Egyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Huszonöt mellette, 18-an ellene elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes módosító mellette, kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, tehát a 24-es módosítóról most szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom, 20-25 arányban elutasítottuk. Szoros volt az eredmény. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a 45-ösről szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom. 18-24 arányban elutasítottuk. 47-es, 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54 mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük, tehát az 54-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 25-20 arányban elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Végszavazás következik név szerint. Nem, nem név szerint szavazunk, hiszen véleményről van szó. Akkor egyszerű szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. 40-en mellette, 5-en ellene, elfogadtuk, Gratulálunk az előadónak. It comes the opinion on the Paris Protocol. Most a Párizsi jegyzőkönyvről szavazunk, az erről szóló véleményről szavazunk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a kettes módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom. Tizenkilenc 25 arányban elutasítottuk. Négyes módosító mellette, ellene ellenőrizzük, mert nem volt egyértelmű. Négyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Harminchat kilenc ellenében nagyon sokan nem jelentettek. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük az ötös módosítót. Megnyitom a szavazást, lezárom. 30-15 arányban. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a 41-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 19-22 arányban elutasítottuk. 23 el, ellene. Hetes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 22-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 44-es visszavonták, 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást elektronikusan. Elektronikusan lezártam a szavazást. 42, 3. Gratulálunk az előadónak. Rövid szünet következik, amíg a miniszter úr megérkezik, mert nagyon gyorsak voltunk ma reggel. I think we can start. Azt hiszem, hogy elkezdhetjük. Wir kommen zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt. Und Akkor a következő napi rendi pontunk értelmében a tanácsoros elnökségét szeretném megkérni, François Baus, közlekedési minisztert, hogy eh, mondja el, hogy mit szeretne az elkövetkezendő fél évben tenni az elnökség alatt. Baus úr, öné a szó. Mesdames et messieurs les députés. Tisztelt képviselők, elnök úr, kedves Michael, Mihály, nagyon örülök, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben. Ennek több oka is van. Először is számomra nyilvánvaló, hogy a tanácsi minőségünkben szorosan együtt fogunk majd működni az Európai Parlamenttel. Az együtt döntésben. Másrészt jó magam is 24 évig parlamenti képviselő voltam a kormányzati szerepem előtt, tehát ismerem a parlamenti munka módszereket. És azt is tudom, hogy fontos tiszteletben tartani a parlament akaratát, és jó kapcsolatot ápolni a parlamenttel, hiszen ez politikailag is nagyon lényeges. Tehát ezért is különösen Örülök annak, hogy itt lehetek a mai napon a parlamentben, és bemutathatom az elnökségünk prioritásait. Előre bocsátanék még annyit, hogy nem mondanám, hogy tulajdonképpen a maradék öt hónapban, hiszen augusztus kiesik nagyjából, kicsit lelassul a politikai élet, tehát marad lényegileg öt hónap az érdemi munkára. Nem akarnám kijelenteni, hogy a következő 50 kérdéskörre fogunk összpontosítani, és az elnökség végén az 50-ből egyben sem jutottunk eredményre. Szerintem meg kell találni a valóban kiemelt területeket, amelyeket előre tudunk vinni a következő hónapban. És az egyik ilyen pont, vagy kérdéskör a negyedik vasúti csomag. Szeretnék köszönetet mondani a lett elnökségnek, illetve az Európai Parlamentnek is. Kiváló munkát végeztek a lett elnökség vége felé. A műszaki pillér előre vitele érdekében, amelyre támaszkodva a luxemburgi elnökség kidolgozhatja a politikai pillérnek a részleteit az irányítási, illetve a szabályozási kérdéseket. Konszenzust kell, hogy találjunk, ez a meggyőződésem a következő hónapok során, és ennek érdekében egy kicsit át kell alakítani a munkamódszerünket ezzel a csomaggal kapcsolatban, hiszen az utóbbi időkben feltettem azt a kérdést magamnak, hogy tulajdonképpen mi is a működőképes cél a vasúti csomag területén szerintem. Úgy gondolom, hogy több pályát kell biztosítani jobb minőségben, és nagyobb teljesítményt európai léptékben. Tehát ez a célrendszer. És a következő hónapokban ezen kell majd dolgozni. Megfelelő hozzáállással, szem előtt tartva ezt a célt hogy konszenzusra tudjunk jutni. Tekintetbe véve a különböző tagállamok egyedi jellemzőit is. Meggyőződésem, hogy ez a konszenzus kialakítható, és a politikai pillér ilyen módon októberre felépülhet. Hiszen a luxemburgi tanácsi csúcs október 8-án, vagy a decemberi csúcs meg kell, hogy hozza a megfelelő eredményt. Ez tehát a kitűzött cél, amelyet a luxemburgi elnökség maga előtt tűzött a következő hónapokra nézve. A második nagy kérdéskör a légi közlekedés. Nem kell önöknek kifejtenem, hiszen parlamenti képviselőként önök is tisztában vannak azzal, hogy hol vannak a problémás területek. Önök ezt jobban tudják, mint én. És azt is tudják, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy a közlekedési miniszterekre tartoznak ezek a megoldandó kérdések, hanem általános politikai akadályok nehezítik az előrelépést. És ezzel együtt meggyőződésünk, hogy dolgozni kell etéren is. És a parlament kiváló munkát végzett, különösen a légiutasok jogai területén. Tehát ezt figyelembe véve, azt gondolom, hogy informális jelleggel dolgoznunk kell minden területen a légiközlekedés eh, területén belül, és a politikai kérdések mellett úgy gondolom a közlekedési miniszterek bevonásával is itt kell előrelépnünk. A trialógus a lett elnökség alatt kiváló eredményeket ért el a vasúti területen, és másrészt a hollandokkal is sokat egyeztettünk a holland kollégákkal. Biztosíthatom önöket a felől, hogy valóban igyekeznek sok energiát befektetve a légiközlekedésben is eredményt elérni a januári informális tanácsi csúcs alkalmával ahol kiemelt téma lesz a légi közlekedés. Ennek én nagyon örülök. Aztán a harmadik terület, a COP21-es konferenciára készülve a környezetvédelem kérdése, és ennek a közlekedési összefüggései. Katasztrofális a mérleg, hogyha a mai nappal megvonjuk. Tehát ez az egyetlen terület, a közlekedés, ahol a széndiokszid kibocsátási értékek nem hogy csökkentek volna, hanem 20%-kal nőttek összehasonlítva a kiindulási értékekkel, a 1990-es szintekkel. Úgyhogy ezen a területen is szeretnénk komoly munkát befektetni, és előrevinni ezt a területet is. Aztán a következő, a közlekedési fehérkönyv kérdésköre, a, amelyet fontosnak tartunk. A parlament Sandekamp úrral együtt, aki éppen előttem eh, egy kiváló munka eredményét tudta lezárni. A félidős felülvizsgálat a fehér könyv eh, összefüggésében. Ez egy nagy eredmény, és a parlamentnek gratulálni szeretnék a jelentés elfogadásához. A luxemburgi elnökség véleménye szerint a miniszterek tanácsa nem egy konkrét jelentést kéne, hogy elkészítsen, hanem általánosan be kellene, hogy építse a tanács munkájába október 8-ára luxemburgi csúcsunkra a félidős felülvizsgálatnak az eredményeit a tanácskozás menetében, és aztán a vitát követően Van Kamp úrral egyeztetjük majd, hogy egy közös nyilatkozatot tudunk-e kiadni a tanácsot követően. Nagyon fontos az infrastruktúra beruházások területe. A Juncker terv elindul, ahogy önök is tudják, és a parlament számára, és nagy előrelépést jelent ez, hiszen a Parlament is erre szólított fel, illetve ezért is gondoljuk, hogy további munkát igényel ez a terület. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése, az ebbe való beruházás felendíti a gazdaságot, és a közlekedés gazdasági dimenzióját fogja erősíteni. Úgy gondoljuk, hogy a viták során ennek nagyobb súlyt kell kapnia. Aztán egy újdonságra hívnám fel a figyelmüket, egy október 7-i luxemburgi informális tanács ülés tervére, ami a október 8-ai rendes tanácsi csúcsot előzni meg. Az informális tanácsnak a célja a városi közlekedés, illetve a kerékpározás területének a megvitatása informális környezetben. Ezért is nagyon örülök, hogy épp most hallom, hogy a szöveg a fehér könyv szövegéhez elfogadtak egy módosítást, mert eddig rendkívül elhanyagoltnak tekinthettük a városi kerékpározásnak a kérdését. Tehát a társadalmi fontossága fényében ezzel kiemelten kell foglalkozni, mint közlekedési lehetőséggel, illetve megoldással a városi közlekedést szolgálja a kerékpározást. Tehát őket szeretettel látjuk Luxemburgban október 7-én az informális csúcs alkalmával. Jan Gill az egyik meghívott előadónk, a híres városi közlekedés fejlesztő Kopenhágából és eh, Michael Polville aki a kerékpáros közlekedést népszerűsíti európai léptékben. Tehát igen színvonalas előadók gazdagítják az informális csúcsot. Nagyon fontos az közúti közlekedés biztonsága, mint témakor a fehér könyvben. Ennek be kell épülnie a fehér könyvbe. És én ezt rendkívül fontosnak tartom. Remélem, hogy minden közúti biztonsági kérdést, ennek a társadalmi vonatkozását, a környezetvédelmi mm, jelentőségét, illetve az egész problémakört be tudjuk majd eh, venni a fehér könyvbe. Ezzel én rendkívül egyetértek. Aztán egy másik kérdéskör a decemberi tanácsi csúcs számára a közúti közlekedés társadalmi vonatkozásai. Ez egy igen érzékeny terület, és szeretném ezt a témakört olyan értelemben megvitatni, hogy egyeztessünk európai szinten, nem feltétlenül az új szabályok tekintetében, hanem hogy hogyan tudjuk hatékonyabban alkalmazni a meglévő jogszabályokat. És a miniszterek tanácsa decemberben ezt fogja majd megvitatni. Az Európai Bizottság egy közúti közlekedési csomagon dolgozik, amely 2016-ban készülhetne el. Aztán pozitív értelemben érint bennünket a következő terület, a lett elnökség kiváló munkát végzett, az intézményközi egyeztetések gyorsan előre haladhatnak, tehát nagyon közel állunk a megállapodáshoz, úgyhogy azt gondolom, hogy a parlamenttel is hamarosan megszülethet ennek az eredménye. Aztán a belvízi hajózás után rátérhetünk a tengeri közlekedési kérdésekre, a hajózási kérdésekre, és december közepére megszületik az erre vonatkozó program az elnökségünk vége felé. Meg fogjuk majd próbálni legjobb képességeink szerint, hogy egy kerekasztalt szervezzünk az Európai Parlament által javasolt módosításokat ott fogjuk megvitatni eh, decemberben. Aztán a következő terület, a egyben utolsó szakterületünk az idegenforgalom. Eh, Klózner asszony, államtitkár eh, asszony, kollégám kezeli majd az ezzel kapcsolatos kérdéseket. Nos, ennyiben szerettem volna egy rövid áttekintő képben bemutatni önöknek, hogy melyek a prioritásaink, illetve a következő Európai Tanácsi csúcsokon milyen témák várhatók. Az a célunk, hogy előre lépjünk, érdemi előrehaladást érjünk el ezeken a területeken. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseket, javaslatokat. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Baus miniszter úr, ez egy nagyon jó előadás volt. Most várjuk a kérdéseket. Először a koordinátorok, kettő és fél percet kap minden koordinátor, és utána másfél percet a többiek. És még egyszer, köszönöm szépen, hogy eljött, és elmondta nekünk a mondandóját. Win van den Kamp az első felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretettel köszöntöm miniszter úrat körünkben. Köszöntöm Önt itt az Európai Parlamentben. Szeretnék köszönetet mondani a világos ismertetőjéért is. Így teljesen áttekinthető, hogy melyek a céljaik, a lett, orsz, eh, lett elnökség is egy kis ország képviseletében kiváló munkát végzett, Luxemburg szintén, mint kis ország úgy gondolom, hogy ezt folytatja majd. És azért is vannak nagy reményeim, mert Luxemburg után ugye Hollandia veszi át az elnöki stafétát, és nagyon sokat segítene, hogyha a luxemburgiak az úgymond forró krumplikat lehűtenék egy kicsit, hogy aztán a hollandok majd eredményt tudjanak elérni ezeken a területeken. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy a negyedik vasúti csomag előre haladjon, illetve a légi közlekedés szintén előre haladást tudjon felmutatni. A vasúti csomagot illetően a politikai pillér terén számos probléma maradt még, és a bizottság figyelmét fel is hívtam erre. Vagyis, hogy az optimális lehetőség a az nem olyan jó, mint a hatékony, de működőképes. Tehát ne legyünk maximalisták. Jó lenne még idén elfogadni a negyedik vasúti csomagot. És ez a műszaki pilléren múlik elsősorban. Aztán a Párizsi konferencia a, nagyon jó, hogy egyetértenek e, általános kérdésekben miniszteri szinten, de a forrásokat is meg kell teremteni, mielőtt felhasználnánk őket. És arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a közlekedés fejlesztés nem oldhat kizárólag a fenntarthatóságra hivatkozással. Egy kényes egyensúlyt kell itt megteremteni. Aztán október 7-én a következő csúcson a kerékpározás lesz a téma, az a kérdésem, hogy ön biciklizik-e? Hirdeti-e a városi közlekedésben a kerékpározás fontosságát ilyen módon? Köszönöm szépen. Köszönöm. Jetzt Nem Ismail Ertug. Igen, tisztelt miniszter úr. A szocialista frakció nevében is szeretném üdvözölni Önt a szakbizottságunkban, közlekedési szakbizottságunkban, és nem rejthetem vék alá örömömet, hogy végre zöld miniszterül Itt általában a nagy néppártok delegálják a minisztereket, tehát nagyon örülök a zöld miniszternek. Nagyon fontos témákról beszélt, a negyedik vasúti csomagtól a légi közlekedésen át a kerékpárig. Szerintem ezek döntő témák, és sok sikert kívánok. El tudom képzelni, hogy a negyedik vasúti csomagnál, ahogy mondta, itt nagyon kényes témákról van szó, a politikai kérdésekről. A tanácssal a technikai dossziék tekintetében jól meg tudtunk állapodni, azonban a politikai kérdéseknél ez más. Legalábbis a múltban így volt. Általában nagyon nehéz volt megoldást találni, hiszen itt a tagállamok különlegeségeinek kell megfelelni, és szerintem ez nehéz lehetőség, de nem lehetetlen. Ami a légiközlekedést illeti, a légutasok jogait, ez is egy nagyon fontos tevékenység lesz, az én frakcióm, és nem csak az én frakcióm itt a parlamentben érdeklődik az iránt, hogy a légiközlekedési csomaggal mi lesz. Reméljük, hogy a bizottság az évben, vagy az év végéig elő rukkol ezzel. Itt eh, nagyon sok olyan dolog van, amelyet mi problematikusnak tartunk, ami a jelenlegi szabályzást illeti tehát hogy ez vet leasing legyen, vagy akár a közlekedésben a szociális komponens, a postaláda cégek, tehát nagyon sok téma van itt. És egy olyan luxemburgi elnökségre van szükségünk, amely a szocialista frakcióval együtt dolgozik majd ezen. A közlekedést gazdasági ágazatként írta le, teljes mértékben egyetértek ezzel, az Európai Unióban számos országban a közlekedés igazából egy 1B területnek tekintik, én ezt pedig nem tartom jónak, sajnálatosnak tartom. Jó lenne, hogyha a közlekedési miniszterek tanácsán jobban kidomborítják majd a közlekedési szállítás gazdasági jellegét. És még egyszer szeretném megköszönni, és minden jót kívánok. Köszönöm szépen! Robert Zile. Köszönöm. Szeretném üdvözölni Önt itt szakbizottságunkban az Európai Konzervatívak és Reformisták frakciójának nevében is lett képviselőként nagy örömömre szolgál, hogy a lett elnökség után a kis ország elnöksége után egy másik kis ország veszi át a soros elnökséget, Luxemburg. Nagyon sok tapasztalatot sikerült összegyűjteni, de most nézzük meg a prioritásait teljes mértékben egyet értek azon, amit mondott a negyedik vasúti csomagról, de van egy konkrét kérdésem, amely konkrét tumokra vonatkozik a negyedik vasúti csomaggal kapcsolatban. Az októberi közlekedési miniszteri csúcson, hogyha döntés születik, akkor szerintem a politikai témákban is meg lehet majd állapodni. Hiszen hónapok óta dolgozunk itt a politikai kérdések megoldásán. A technikai kérdéseket sikerült már úgy, ahogy tisztázni, most pedig véglegesíteni kell majd de különféle forgatókönyv lehetőségek vannak, hogy mi történik majd októberben. Manuprāt, jums tehniskā pakotne būtu jāvirz uz parlamentu pilnīgi noteikti. Uh, Tehát a politikai témák lesznek kényesek. A technikai az viszonylag könnyen megoldható. Egy nagyon érzékeny téma a szakbizottságunkban a szigorúbb szabályzás kérdése. Luxemburgban a bér lényegesen eltér, például a bolgár bért. Tehát a közúti szállításban hogyan próbálja itt Európa különböző részei között kiegyenlíteni a béreket mondjuk. Tehát hogyan lehet itt a szociális dömpinget valahogy megkerülni. A protekcionizmus veszélye is ennél. A Juncker tervre is utalnék a közlekedésen belül. Foglalkoztunk a szakbizottságunkban Tehát várom a válaszát. Köszönöm. Danke sehr. Gesine Meissner. Köszönöm szépen, Gesine Meissner. Köszönöm szépen, elnök úr. Baus miniszter úr, a liberálisok is üdvözlik önt, és örülünk a soros elnökségnek. Robert Zile már elmondta, hogy kisországról kisországra száll az elnökség. Az ő kisországa nagyon jól csinálta az elnökséget önöknek már nagyon sok elnöksége volt, nem tudom, hogy most hanyatszor soros elnök Luxemburg, éppen ezért bizakodunk. A vasúti csomag roppant fontos Európa számára, ezt ön is tudja, és az első részét sikerült lezárni, a technikai részt remélem, hogy sikerül végre is hajtani. Most a politikai rész jön, és a politikai résznél nagyon fontosnak tartom az integrált jegykezelést és minél hamarabb előre jutunk, annál jobb. Számítunk a segítségre. Ami a légiközlekedésre vonatkozik, remélem, hogy ön a luxemburgiakat mindig úgy ismertem meg, hogy kiegyensúlyozott diplomatikus emberek. Talán sikerül önnek tisztázni például Gibraltár kérdését. Tehát, hogy itt inkább minden európai légiközlekedéshez történő hozzáférését kellene biztosítani. Esetleg sikerül önnek. Nagyon fontos az európai légtér, az utasok jogai, ezt a témát nem lehet elhanyagolni. Ami az efsi re és a CEF-re vonatkozik, már nagyon sok mindent elmondtak. Juncker luxemburgi, neki van a Juncker terve, azért egy kicsit árgus szemekkel figyeljük ezt, hiszen a CEF-ből kivették a pénzt az efsi be jó lenne, hogyha az EFSI-ben lennének eh, közlekedési projektek is, és eh, finanszíroz, hogy eh, előbbre vigyük a Juncker tervet. Jó lenne, hogyha előbbre jutnánk, nem tudom, hogy mennyire tudja ezt befolyásolni, és megemlíteném még a belvízi hajózást, és remélem, hogy a belvízi hajózást sem hanyagolja majd el. Hiszen nem tudunk olyan gyorsan síneket építeni, mint ahogy tehermentesíteni szeretnénk a közutakat. Tehát mindenképpen kevesebb pénzünk és időnk lett. A biciklivel ezt tökéletesnek tartom. Én kívánnék is magamnak egy ilyen konferenciát, ahol a középpontban a bicikli és a lanovka állna, hiszen az is egy nagyon környezetbarát dolog. Köszönöm szépen. Köszönöm, Merja külön. Köszönöm, elnök úr. Először is üdvözlöm a luxemburgi soros elnökséget itt a megbeszélésünkön, és sok erőt kívánok a negyedik vasúti csomaghoz, hiszen ebben a tekintetben egyetértünk, hogy ez egy nagyon fontos kérdés a közlekedés területén, tehát ezt mindenképpen előbbre kell vinni. Sőt, addig is elmerészkednék, hogy több energiát lehetne szánni még erre, a negyedik vasúti csomagra, és közösen megoldhatjuk. Tehát nagyon fontos ez a dolog. Most akkor az egységes európai égbolt előrehaladása is nagyon fontos. Itt nagyon lényeges gazdasági szempontból is ezt megoldani fontos, azonban a frakcióm nevében szeretném elmondani, hogy azért mégiscsak a legfontosabb számunkra a vasúti csomag, és ez a leglényegesebb pillér. Tehát ezt megfelelő módon egyenlően kell az országok között vinni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Karima Téli sajnos kórházban van, de köszönöm. Én is az expozét, a kerékpár is szóba jött. Nagyon fontos dolog, arról mondott, arról beszélt, hogy a közlekedésben 20%-kal növekedtek a kibocsátások, míg az iparban 23%-kal csökkentek. A városi közlekedésben ez még rosszabb, hiszen a városi közlekedés 70%-ban felelős a klímának káros kibocsátások tekintetében. A német miniszter azt mondta, hogy a német városokban az autósok kevesebbet autóznak, mint 6 kilométert. Tehát ez a 6 kilométernél kevesebb ideális távolság ahhoz, hogy az emberek kijöjjenek, kiszállnak az autóból, bicikliről vagy pedig gyalogoljanak. Ezzel tehát foglalkozni fogunk. A kerékpár gyorsabb a városban, tehát Berlinben 18 kilométer per órával tudok kerékpározni. Időt is nyerek, nem csak egészséget. A turizmusról is szólt. A kerékpáros turizmus Európában, az Európai Unióban 44 milliárd eurós forgalmat jelent, ugyanannyit, mint a kiránduló hajók. De könnyebb a hajókra milliárdokat kapni, mint a kerékpáros infrastruktúra kiépítésére. Éppen ezért én nagyon jónak tartom, hogy informális ülést tartanak majd itt Brüsszelben már meg is hívtak, és örülök is neki, hogy ott lehetek. A belvízi hajózásról is beszélt, itt egy kicsit kritikus vagyok, Természeten, természetesen zöldként támogatjuk a belvízi hajózást, de a hajókat be kell kötni az infrastruktúrába. És ma délután itt lesz a számbevőszék, és az európai számbevőszék fog beszámolni a belvízi hajózásról, a projektekről. Elmondhatom, hogy belvízi hajóként három ember ül az adminisztrációban. Jönnek az új projektek, és azért jönnek, mert a munkahelyeket is garantálni akarják. És meg kell néznünk, hogy hol van értelme a belvízi hajózás fejleszteni, nagyon fontos. A utolsó megjegyzésem a határokon átnyúló forgalom. Olvastam egy mélt, hogy Rajnap falsztartomány és Lotheringia együtt működik egy olyan vasúti vágány van, amelyet 2005-ben állítottak le, és Luxemburg is ki szeretnék eh, terjeszteni. Tehát ez egy nagyon jó iskola példája lehet nem csak a három ország közti együttműködésnek, hanem Európának is. Most Dávid Maria Szászúli kapszót. Grazie. Ehm, Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, miniszter úr. Szeretnék köszönetet mondani az elhangzott előadásáért, amelyben pontosította, hogy a luxemburgi elnökségnek milyen prioritásai vannak. Én vagyok az előadója a negyedik vasúti csomagnak, és éppen ezért nagyon szorosan figyelemmel követem az önök munkáit ismeri az Európai Parlament álláspontját, és tudja azt, hogy ezt az álláspontot bátorítani kell. Éppen ezért azt reméljük, hogy az önök fellépése is követi az általunk meghatározott célkitűzéseket, és ami az októberi közlekedésügyi tanácsot illeti, szeretnénk, hogyha a negyedik csomaggal kapcsolatban egyértelmű előrelépés születne. Ezáltal lezárhatnánk a ezzel kapcsolatos munkálatokat, amelyek rendkívül fontosak. Ön szerint melyek azok az elemek, amelyek segítségével esetlegesen kompromisszumra juthatnánk? Erről tudná nekünk pár szót mondani? A két nagyon is kényes kérdése kapcsolatban a negyedik vasúti csomagon belül. Felmerül az egységes égbolt kormányzásával kapcsolatos probléma, amelyet a tanács blokkol Gibraltár ügye miatt. Úgy gondolom, hogy közösségi szinten kell fellépnünk, és a légiközlekedés területén elő kell lépnünk. Ön is nagyon jól tudja, hogy a légiközlekedésben egyre nagyobb a verseny, egyebek között az öbölországok részéről. Ezzel kapcsolatban milyen szándékai vannak? Elnök Köszönöm. Krisztin Revodalon. Köszönöm. Miniszter úrnak is köszönetet szeretnék mondani az előadásáért. Örülök annak, hogy a munkaprogramjukban olvashatom azt, hogy az európai politikák szociális dimenziója az egyik prioritásuk hiszen erős politikai felépés nélkül nem lehet előrelépni, különösen a közlekedés területén, ahol nagyon is egyértelműek a problémák. Ami a közutat illeti, Luxemburg már korábban is elmondta és bizonyította, hogy mennyire fontosnak tartja ezt a területet a 2014. június 5-i vállalásával, amelynek célja, hogy az európai felépést megerősítse azért, hogy egy közös megközelítést alakítsanak ki a szociális dimenzióban azért, hogy a vállalatok fellépését lehessen erősíteni a közlekedési szociális dimenziók megerősítésében. Remélem, hogy a luxemburgi elnökség vezető szerepet tölt majd be ebben a területben. Ami pedig a vasúti csomag politikai pillérét illeti, ön, ön is tudja, hogy a szándékunk az, és úgy gondoljuk, hogy ez mindenképpen prioritás számunkra is. Örülünk, hogy a luxemburgi elnökség is ezt így gondolja. Ami a júniusi eh, álláspontot illeti ebből is kiderül az, hogy mennyire kényes kérdésekről van itt szó. Remélem, hogy az elnökségnek sikerül előrelépnie. Egyebek között azért, hogy ne a vasúti rendszerek hatékonyságával kapcsolatosan nyilatkozzunk, hanem nagyon fontos előrelépéseket lehessen elérni, ami az ö, utasoknak nyújtott közszolgálatok minőségét illeti. És nagyon fontos, hogy a nyitással a ne zárjunk le olyan vonul, vasúti vonalakat, amelyek ne feltétlenül nyereségesek, de mindenképpen nagyon fontosak a hálózat szempontjából. Nagyon fontos ezen kívül az, hogy amennyiben vállalatokat átadnak más vállalatoknak, akkor a munkavállalók jogairól odafigyeljünk. Elnök, köszönöm, Márkusz Pipernek adom el a szót. Köszönöm, miniszter úr. Köszönöm, hogy bemutatta a prioritásait. Nagyon Örülünk annak, hogy tudja a tanács is, hogy a parlament számára mennyire fontos ez a vasúti csomag. Felmerül a kérdés, hogy hogyha nincsen politikai megállapodás, akkor önök mit tesznek az elnökség alatt? Második kérdés, a kerékpár kérdése. Hollandia a kerékpár szülőföldje Európában, Münster, Németországon belül a kerékpár fővárosa és Európában nagyon sok minden történik. Ez a város történelméből, kultúrájából adódik, és hogyha megnézzük a kelet-nyugati tengelyt Hollandiából Varsóba, akkor a kerékpár szempontjából a mobilitás eléggé korlátozott, tehát nem látom olyan nagyon ennek a nemzetközi dimenzióját. Önmagában jól hangzik ez a téma, de hogy ettől még európai feladat lenne, hogy a tagállami tervezési kompetenciába bele kellene nyúlnunk? Nem tudom, talán a bevált gyakorlatokat kellene ismerté tenni. Miért működik olyan jól mindez Hollandiában, vagy Münsterben? Ezzel kapcsolatban a bevált gyakorlatokról jó lenne beszélni. De az, hogy kötelező jellegű előírásokat határozunk meg európai szinten, akkor beszélhetnénk például a ö, gyalogos zónákról, ö, amelyekről megint csak nincsenek európai hatáskörök. Tehát kérem, hogy a rendelkezés álló rövid időben inkább a hálózatfinanszírozási eszközzel foglalkozzanak, az egységeségbolttal. A kerékpár szerintem nem annyira fontos. Elnök, Lukacsevszka kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszter úr. Az egyik legfontosabb téma a szociális kérdések témája. Ez számunkra is nagyon fontos. Az Európai Bizottság által Brüsszelben szervezett konferencián Social Agenda for Transport címmel ön beszélt arról, hogy a rabszolgaság modern formáját lehet felismerni a kamionsofőröknél. Teljesen egyetértek ezzel. Teljes mértékben támogatom azt, hogy számoljuk fel az ezzel kapcsolatos túlkapásokat. Persze egyetértek azzal is, hogy a luxemburgi elnökség keretein belül különböző bérezési rendszerek léteznek az egyes országokban, egészen más bérek léteznek, és a fejlesztési szint is egészen eltérő a tagállamok között. Nem lehet ezt teljes mértékben harmonizálni, nem lehet egy egységes összeget bevezetni egész Európára vonatkozóan. Ami a negyedik vasúti csomagot illeti, ön azt mondta, hogy a csomag bevezetésének az egyik célja az, hogy a vasúti hálózat hatékonyságát növeljük, figyelembe véve az egyes országok tulajdonságait, ami a közúti közlekedés szociális aspektusait illeti, remélem, hogy ezen specifikus tulajdonságokat visz, figyelembe veszik. Persze vannak visszaélések is, de remélem, hogy a luxemburgi elnökség figyelembe veszi majd az egyes tagállamok tulajdonságait. A lengyel, vagy román, vagy bolgár polgárok és érintettek persze, hogy azt szeretnék, hogy ugyanolyan összeget keressenek, mint a luxemburgiak, de egyelőre erre nincsen lehetőség. Köszönöm. Danke sehr, jetzt Jackie Voss. Köszönöm, Jackie Foster. Um, um, just a couple of points I'd like... Köszönöm, elnök úr. Néhány dolgot szeretnék felvetni. Az egyik a tengeri közlekedés. Felvetette azt az érdekellentétet, amely a bizottsági félgazgatóságok és a kén irányelvnek való megfelelés és a tiszta víz irányelvnek való megfelelés között van. A tagállamok ezt figyelembe veszik, és most az európai tengeri közlekedési ágazat összességében a kikötőknél próbálja a nemzeti szabályokat alkalmazni, és különböző problémák vannak, amit meg kell oldanunk. A bizottságnál is felvetettem ezt, és szeretném, hogyha az önök elnöksége is foglalkozna, és megoldani ezt az ügyet. Ez rendkívül fontos számunkra. Második kérdés, a légiközlekedési csomag. Valóban ez nagyon fontos. Az előadóval fogunk erről a kérdésről beszélni, és szintén nagyon fontosnak tartjuk. És még egy további megjegyzés. Frusztrál minket a légiközlekedéssel kapcsolatos problémák megléte, az egységes a kapcsolatban, és egy, a brit kormány szeretne ezzel kapcsolatban lépni, és közben az biztos, hogy mivel egységes piacról van szó, erről nem nyilatkozhatunk, de tárgyalások folynak róla. Végül pedig még elmondanám, hogy oda kell figyelni arra, hogy én úgy gondolom, hogy ami a nemzetközi fuvarozókat illeti az ezzel kapcsolatos kérdés, hogy ez igazságos-e vagy sem. Nos, hogyha egy olyan országról utaznak be az Egyesült Királyságba, akiknek 83%-a légiközlekedéssel utazik be, ez mindenképpen azt gondolom, hogy versenyképes piacot igényel. Köszönöm, Zsors Bach következik. Miniszter úr, kedves kollégám Franz, szeretnék sok sikert kívánni az ambiciózus programhoz. Azt gondolom, hogy a prioritásokat felsorolta. A negyedik vasúti csomaggal kapcsolatban én bizakodó vagyok, hogy sikerül ezt lezárni úgy, hogy az növekedést, munkahelyeket teremtsen, hiszen alapvetően a munkavállalók érdekeiről van itt szó. A közúti közlekedés szociális aspektusairól beszélt, és egyben szeretné azt, hogy jobb legyen a végrehajtása ennek a területnek, ehhez akkor tartoznak a szankciók és az ellenőrzések is. Egy fehér könyvet terveznek, egy közúti ügynökség bevezetése is felmerül ebben, és az munkavállalók és a vállalatok is szeretnék ezt jobban megérteni, hogy a közötti ügynökséggel kapcsolatosan hogyan is állunk. Ami az utasok jogait illeti, köszönetet mondanék az ezzel kapcsolatos fellépésükért. Szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban a tartalmi kérdésekben hogyan lehetne előrelépni ezt, hogyha részletezni, ezt megköszönném. És lenne még egy kérdésem, tudom, hogy véletlenül ön a fenntartható fejlődés minisztere is, és éppen ezért feltenném a kérdést, hogy mit gondol a rossz levegő minőségről. Ez nagyon komoly probléma, és a soros elnökség bejelentette, hogy ezzel kapcsolatban a közúti járművek szennyezésének csökkentésével kapcsolatban szeretne aktívan fellépni. Nos, ennyi, és van még egy fontos kérdés, ha van még 10 másodpercem. 2013-ban létrehoztunk egy definíciót a súlyos közúti sebesültek kérdésében, ha már a közúti biztonságról beszélt. A bizottság ezen stratégiától eltekintve, ezen céltól eltekintve, hogy meghatározza a közúti sebesültek arányát, tehát nem csak a halálos balesetekről beszéljünk, hanem a súlyos sérültekről is. Nos, a parlamenttel így nyomást tudnánk gyakorolni a bizottságra azért, hogy új megközelítést alkalmazzon. Köszönöm. Luxemburginál kicsit elnézőbb voltam, de itt nem 10, 10 másodpercről van szó, hanem 45 másodperccel lépte túl, de én ma nagyon nagy lelkű vagyok. Ha már egyszer luxemburgi a hozzászóló és belső információkat is kaphat. Ireszkun Bilbao. Felicidades por su presidencia y... Köszönöm szépen. Gratulálnék a luxemburgi elnökséghez. Nagyon sok sikert kívánok azért, hogy ez az elnökség sikeres legyen. Szeretnék most az ön által meghatározott prioritásokkal kapcsolatban kérdéseket feltenni. Szeretném, hogyha az elnökség koherensen tudna előrelépni ezen területeken. Amit ön elmondott, az mind egymáshoz kapcsolódik, és hogyha nem vagyunk képesek irányelveket vagy rendeletet elfogadtatni a parlamenttel, hogyha nem hajtjuk végre ezen előírásokat, akkor soha nem fog valódi intermodális összekötött hálózat kialakulni európai szinten, ahol az összes közlekedési mód egymáshoz kapcsolódik, és ahol az utasok egységes menetjegyen rendelkezhetnek azért, hogy Európában bárhol utazhassanak. Ezért tehát azt szeretném kérni önöktől, hogy koherensek legyenek ezen területek kezelésében, és valóban alakítsák ki az eszközöket, amelyek segítségével a parlament által is elfogadott politikákat végre lehet hajtani, és azért, hogy hatékonyabban lehessen az erőforrásokat felhasználni a tagállamokban. Ezáltal tudjuk bizonyítani azt, hogy Európa hasznos, és ezt az üzenetet szeretnénk mi megerősíteni. a széndiokszid kibocsátáson is lehetne csökkenteni, hogyha a meglévő infrastruktúrákat ki tudjuk használni. Nap mint nap beszélünk az infrastruktúráról, de ami a politikai koherenciát illeti, közben egyre nő a széndiokszid kibocsátás. Gratulálok ahhoz, hogy a negyedik vasúti csomagot prioritásként kezelik mozgósítjuk ereinket azért, hogy ebben sikerüljön előrelépni. A, politi- a technikai pillérrel foglalkozunk, de fontos az, hogy a politikai kérdésben is megállapodás szülessen. Máskülönben ugyanazt fogjuk ismételni, anélkül, hogy megfelelő koherenciát tudnánk kialakítani. Ön azt mondta, hogy a céljuk az, hogy megállapodás szülessen. Nekünk is ez a célunk, fontos ehhez figyelembe venni azt, hogy milyen nézeteltérések vannak, és milyen különbségek vannak a tagállamok között. Ezt mondta ön. Elmondaná pontosabban, hogy ez alatt mit ért? És milyen megállapodást várható politikai szempontból? Köszönöm. Claude Turmes a következő vendég. Azért jöttem el, mert itt a miniszterem. Sziasztok! Három kérdésem van. Ez a kerékpár kezdeményezés szerintem fontos, és az energia terén az elmúlt tíz évben pedig felépítettünk egy partnervárosi kapcsolatot. Tehát 6200 város már csatlakozott a klímavédelem tekintetében, és most a városok szintjén mit lehetne tennünk a kerékpár kezdeményezésen túl. Tehát lehetne valamilyen stratégiai partnerséget létrehozni. És hogy a tanácsban szóba lehetne-e hozni ezt. A vasúti csomag, már az előbb elmondtad, hogy itt nem ideológiára van szükség, a liberalizáció az nem öncél, amire szükségünk van az a sok vonat. Hogy minőségi szerelvények menjenek át a határokon, próbálják elkerülni a szociális dömpinget, Éppen ezért biztos vagyok, hogy ti is megpróbáltok létrehozni valamit, ami a minőséget hangsúlyozza a szociális dömping ellenében. És Brüsszel, Luxemburg, Milánó szakaszon volt két éjjeli vonat. Én úgy gondolom, hogy nyolc szerelvény járt, naponta ma már csak kettő. Tehát ezzel a félre sikerült liberalizációval meghaltak a vonatok. Tehát sokkal kevesebb vonat megy át a határon, mint korábban, és mégis azt mondjuk, hogy több Európára van szükségünk. Tehát itt mindenképpen valamilyen új kezdeményezésre van szükség. Még egy kérdés. A szocialisták részéről valaki megemlítette a szociális dömpinget a kamion sofőrök esetében. Németország legalább tett valami észszerűt, bevezette a minimálbért. A CDU-SPD nagy koalíció. A bizottság meg most keresetet nyújtott be ez ellen. Té van ezt az elkövetkezendő hat hónap során? Köszönöm, Maria Grappidi. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, și vă felicit. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék én is a megbeszéléshez. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljött. Két kérdésem van tehát egy, egy kérdőjel. Az összes projekt nagyon jól hangzik, amiket itt előadott, azonban szerintem pénz nélkül és prioritásos költségvetés nélkül nem fogunk célba jutni. Tehát mindenképpen konszenzust kell találnunk, hogy hatékonyabban költsük el az infrastruktúrális projektekre szánt forrásokat. Igazából nem látom, hogy hogyan valósul majd meg a negyedik vasúti csomag, amíg olyan országok vannak, ahol szinte semmi vasúti infrastruktúra nincsen. És Juncker úr is ragaszkodik a prioritált privatizációhoz. Tehát a kérdéseim. A kollégámhoz csatlakozva én is szeretném megkérdezni, hogy hogyan gondolja azt, hogy a tanács beleavatkozik itt a németek dolgába, hogy a németek minimálbért szavaztak meg a közlekedésben és a szállításban részvevőknek. Tehát hogyan lehet olyan embereknek megszabni minimálbért, akik átmennek az országon? Tehát nem tudom, hogy például a lengyel-román munkáltatók hogyan tudnak a német minimálbérnek megfelelő bért fizetni, csak azért, hogy a kamionsofőrök Németországba ki meg bepakoljanak, és utána átmenek az országon. Tehát nincs megfelelő fedezetük. Köszönöm, Kosmas Latovski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, panie ministrze, e, wśród tych priorytetów... Köszönöm szépen. Miniszter úr, ismertette a prioritásokat, ezt köszönöm szépen. Említette a légi közlekedést az Európai Unióban. Odafigyelünk arra, hogy a különböző tagállamok ne támogassák államilag a légitársaságaikat. Vagy amennyiben ezt megtennék, ennek következményei vannak, eljárás indul például a Lengyel Légitársaság állami támogatása ügyében volt ilyen eljárás. Aminek az lett a következménye, hogy le kellett építenie néhány kifizetődő járatát a légitársaságnak. És az a cél, hogy az állami támogatásból élő légitársaságok hatékonyá váljanak. Például a közel-keleti járatok egy része ilyen. A kérdésem, hogy a luxemburgi elnökség mit tesz majd az Európai Légitársaságok védelmében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rick Christine Arotu, Marin Renescu és Anna Pilla, és utána válaszadásra kerül sor. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok, miniszter úr. A frakcióm a euh, euh, Az Európai Nemzetek és Szabadság frakció nevében szeretném felhívni három olyan kérdésre a figyelmét, amely számomra nagyon fontos az utóbbi 35 évben foglalkoztam ennek a területnek a kérdéseivel, tehát ezért is tartom ennyire lényegesnek. A légi közlekedés résztvevőinek a jogaiból nem engedhetünk. Úgy gondolom, hogy azért kell munkálkodnunk, hogy a biztonság megvalósuljon az esetükben, biztonságosan utazhassanak, eh, és az adataik is védettek legyenek hol tartanak az egyeztetések, ez a kérdésem. Aztán a társadalmi aspektusok vonatkozásában kérdezném. Tudjuk, hogy a tisztességtelen kereskedelem Európában nagyon káros, és eléggé elterjedt, különösen a Kihelyezett munkaerő esetében érvényes ez. Tehát erre szerettem volna miniszter úr felhívni a figyelmét. Franciaországban azt tapasztaljuk, hogy az a politika, ami az autósokat vádolja a levegő szennyezéséért, illetve a városoknak a dugókkal való lebénulásáért, azt tapasztaljuk, hogy ez a politika a gazdaságra, kereskedelemre káros, és Franciaországban ritkán fogalmaznak őszintén a kerékpáros közlekedés kapcsán, hiszen itt sem a biztonságot, sem a szabályosságot nem szolgálja a kerékpárosok és az autósoknak az együttélése, hiszen sokszor a kerékpároknak a leállításos problémát okoz. Ja, vielen Dank. Herr Minister Bausch, Sie haben die... Köszönöm szépen. Bausch miniszter úr szólt a közúti közlekedés biztonságáról. A parlamentben együttértünk, hogy csökkenteni kell a balesetben elhunytak számát. Azzal is egyetértünk, hogy a súlyos sérültek számát is csökkenteni kell. Azonban kétkedek abban, hogy az Európai Tanács, illetve a bizottság is ezt akarja. Tehát a bizottságról tudom, de a tanácsot most nem tudom. Tehát hogyan próbálják csökkenteni a halottak és sérültek számát. Szólt a hajózásról, légiközlekedésről, autóbuszközlekedésről. Néhány napja megfogalmaztam egy célt, hogy európaiként egy-egyel utazhassak Európában mindenhol. Azonban nagyon jó lenne, ha ez a jegy multimodális lenne a különféle közlekedési eszközökre támogatja ezt az elképzelést, hogy legyen egy integrált multimodális jegy? Köszönöm. Köszönöm, Marian Zsanonescu a következő. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, köszönöm kezdeményezését, hogy tárgyal a légiközlekedési csomagról, hiszen szerintem ez egy nagyon lényeges téma. Yeah. Azonban a szerződés is foglalkozik ezzel. A tanácsnak már el kellett volna kezdeni a trilógust. Hiszen eh, minősített többségre van szükség a tanácsban, nem eh, egyhangúságra. Tehát ön, önnek azt kell tenni, amit a szerződés előír önnek. Ez az első. A második, támogatást kér, hogy a költségvetésből több pénzt kérjünk, arra, amit a SZEF-ből elvittünk 2020-ig, természetesen érdekeltek vagyunk benne. A parlament azt fogja kérni, hogy más alapokat használjanak az EFSZ-re. Tehát, hogy ne csak a CEF-ből vegyék ki a forrásokat. Még akkor is, hogyha bizonyos eszközökre onnan is szükségünk van. Köszönöm. Természetesen, miniszter úr, csatlakoznék a jó, kívánság, jó kívánságokhoz és sikeres munkát kívánok, ugyanakkor ugye kitérnék arra, hogy a bevezetőjében említette szociális témákat is érinteni fognak, függetlenül attól, hogy ezek mennyire érzékenyek, és azt is kihangsúlyozta, hogy nem lesznek illetve nem terveznek újabb jogszabályokat, hanem inkább a meglévő, hatékonyabb alkalmazásában eh, látják a lehetőségeket és eh, arra lennék kíváncsi, hogy ezt egy kicsit fejtse ki jobban, illetve hogy milyen mechanizmusokat, milyen módon próbálja meg ezt a kérdést eh, kezdeményezni, illetve úgymond hozzálátni, melyik oldalról próbálja megfogni a, a luxemburgi tanács, az elnökség ezt a, ezt a kérdést, és végezetül, mint a negyedik vasúti csomag governance dossziéjának rpp e s árnyékjelentéstevője, én is csatlakoznék az előttem felszólalókhoz abban a vonatkozásban, hogy jó volna kompromisszumot elérni a tanácsban a tagállamok között, ugyanakkor itt is kíváncsi lennék arra, hogy, hogy hol látja ezeket a kitörési lehetőségeket, illetve hogy a lett elnökség eredményeinek fényében sikerült-e már identifikálni azokat a pontokat, ahol lát kitörési lehetőséget. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezek voltak a kérdések. Most pedig eh, van egy negyed órája, hogy eh, válaszolja meg. Meg vagyok győződve, hogy megoldja. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani minden hozzászólónak. Azt gondolom, hogy nagyon hasznos dolgokat mondtak, említettek az Európai Parlament számára fontos kérdéskörökben. Ezeket érintettem én is a helyzet ismertetőmben nehéz is, nyilván megértik, személy szerint mindenkinek külön-külön válaszolni, ezért igyekszem csoportosítani a témaköröket. Először is a negyedik vasúti csomag kapcsán. Piper úr kérdése arra vonatkozott, hogy mi a tervük tervünk arra nézve, hogy ha október 8-áig nem sikerül eredményt elérni a politikai pillér terén, akkor erre milyen terv vonatkozik. Én pozitívan gondolkodom, tehát folytatom a munkát, haladok előre, és nem készítek terveket arra az esetre, hogyha kudarcot vallanék. Tehát én a sikerre, eredményre készülök. És számos kérdés van itt a munkánkban, illetve számos kérdést kell kezelnünk. Hogyan találjuk meg a helyes utat? A tagállami szempontokat figyelembe kell vennünk, és akkor, amikor a tanácsban ezekről egyeztetünk, akkor tulajdonképpen egyetlen tagállam sem lelheti fel a saját sajátosságait maradéktalanul a szövegben, ugyanakkor minden tagállam szempontjai beépülnek átlátható módon. Tehát a PSO területre hívnám fel a figyelmet például. Egy konszenzust élvező szöveg nyújthat megoldást, ami átláthatóságot és megfelelő teljesítményt, hatékonyságot biztosít. Többen is utaltak ezekre a szempontokra. Fontosak a vasúti beruházások. Nem csak az utazás hatékonysága szempontjából, hanem gazdasági szempontból is. Hiszen egyfajta piacgazdasági feltételrendszernek van a vasúti közlekedés is kitéve. Tehát figyelembe véve a sajátosságokat, úgy gondolom, hogy az időközi jelentés amely a tanács számára készült, a konszenzus felé mutat, és októberben szeretnénk elfogadni ennek az első fázisos eredményeit. Hogyha sikerül kialakítani a konszenzust októberre, akkor az Európai Parlamenttel azonnal megkezdjük majd a tárgyalásokat a két fennmaradó pillérről. Kiadtunk egy nyilatkozatot az elnökségünk kezdetén, arról, hogy az irányítás, a PSO, illetve a műszaki pillér nagyon fontos, ezeket szeretnénk megőrizni, de ugyanakkor együtt kezelni őket a megoldásban. Tehát amennyiben úgy alakulna a helyzet, hogy valóban nem sikerül lezárnunk a parlamenttel való egyeztetéseket, remélem, hogy ez nem így alakul. Tehát én optimista maradok továbbra is, mert a hollandok a trialógusban valóban beépítették a szempontjainkat, és úgy gondolom, hogy folytatódik a munka januárra, februárra eh, lezárulhat. A, pontosabban decemberben lezárulhat a általunk itt fázisa a munkának, és aztán januárban, februárban folytathatja a holland elnökség. Mindezt az optimizmus jegyében mondom. Aztán a második terület, illetve kérdéscsoport a légi közlekedés. Vannak különböző politikai kérdések, amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak, illetve nem csak a közlekedési tanácsra tartoznak. Nehéz kérdések ezek. Marinesk úr említette, hogy a trialógus elindítása nehézségekbe ütközik, ez valóban így van. Az utóbbi hónapokban az olasz elnökség alatt történteket is tekintetbe kell venni. nem egyes tagállamok fékezik ezt a folyamatot, hanem általános problémák lassítják a munkát. Tehát a nehéz körülmények ellenére meg kell próbálnunk legalább informális keretek között előre haladást elérni. A prioritást élvez számunkra a légiutasok jogainak a területe védelme, és úgy gondolom, hogy az elnökségünk alatt legalább e téren szeretnénk konkrét előrelépést elérni. Aztán a finanszírozási kérdések a közlekedési infrastruktúra fejlesztésében nagyon fontosak, és itt vettem az elhangzott kritikákat. A közlekedési miniszterek tanácsa, illetve a bizottság közötti együttműködés oda vezet, hogy gyakorlatilag az itt elhangzottak jól mutatják, hogy milyen helyzet uralkodik a közlekedési beruházások kérdéskörében. Azt gondolom, hogy a tanácsunk nevében csak annyit mondhatok, hogy Bulcs biztos rendkívül elkövet, elkötelezett emellett a kérdés mellett, és a tanács tehát továbbra is elkötelezetten dolgozik a bizottsággal együtt ennek a területnek a fejlesztéséért. Aztán Fandekamp úr kérdésére válaszolva, hogy én kerékpározok-e a európai kerékpározás fejlesztése és népszerűsítése érdekében. Igen, egyszerűen kényelmesebb szabadon elérhetem negyed óra alatt a munkahelyemet, és ez mindig 15 perc forgalmi helyzettől függetlenül. És mi van akkor, hogyha rossz az idő? Luxemburg nem egészen déli, mediterrán időjárással büszkélkedhet, ez igaz. Sokszor megfelelő védőruházatot kell felvennem ahhoz, hogy kényelmesen beérjek a munkába. És ami a városi közlekedés életképességét illeti, azt gondolom, hogy ez egy európai szinten kezelendő kérdés. Piper úr mondta azt hiszem, hogy ez egy hiába való kérdéskör, hogyha a városok egymás közötti elérhetőségét nem biztosítjuk, illetve nem kapcsoljuk össze a hálózatokat. Tehát azt gondolom, hogy a kerékpározás külön-külön szabályozása az nem hozhat megfelelő megoldást. Tehát ez nem a régiók, illetve a városok, vagy egyes tagállamok egyes erőfeszítését követeli meg, hanem összességében kezelendő. Ahogy Kramer úr is említette, az idegenforgalom terén például a kerékpározásnak lehet hozzáadott értéke, vagy máshol hozhat gazdasági hozzáadott értéket azt is látni kell, hogy világméretekben hogyan fejlődik, illetve éli reneszánszát ez a közlekedési eszköz. A az autózás, illetve a gyaloglás mellett a kerékpározásnak vissza kell adni a régi rangját, illetve helyét. Ez a feladat európai szinten nem arról van szó, hogy szabályozatlanul fejleszük ezt a területet, hanem hogy mégis általánosságban és összehangoltan e, tudjunk előrelépni. Ez számos kérdést vet fel természetesen. Aztán, hogyha ezt a reneszánszt olyan városokban segítjük elő, ahol sok a dugó, illetve ahol a kerékpárosok elveszik a teret az autósok elől. Erre a kérdésre azt válaszolom, hogy ha megnézzük, melyek a városi közlekedésnek az igényei, szükségletei, látni kell, hogy melyek azok a városok, ahol ezek a szükségletek betölthetők. Az utóbbi húsz évben a kereskedelmi, illetve a gazdasági fejlődés egyéb vonatkozásai megmutatják, hogy Bécsben, Kopenhágában, Vancouverben, Montrealban a kerékpározás egyfajta avantgárd városi közlekedési formát öltött. És a városok szervezésében a tízes lista élére röpítette ezeket a városokat. Tehát nem feltétlenül olyan városokról van szó, ahol rengeteg a dugó, vagy ahol az életminőség alacsony, hanem itt a világ élvonalában lévő kis és nagyobb városokról beszélhetünk. Nagyon komoly gazdasági lehetőségek rejlenek a kerékpározásban, tehát miért ne vitathatnak ezt meg európai szinten? Tehát azt gondolom, hogy érdemes nem feltétlenül a szabályozási kérdések szintjén, hanem a hozzáadott érték szintjén megvizsgálni a kerékpározást. Aztán... Je peux vous dire... Hogyha a személyes véleményemre kíváncsi, ce qu'il y a derrière. Az Uber témájában. Az Uberről azt mondhatom, hogy ez egy innovatív rendszer, ez egyértelmű. De egyben társadalmi, illetve adókérdéseket is felvet. Ezeket egyeztetni kell, meg kell vitatni. És itt egyfajta párhuzamosság tapasztalható az Uber kérdés és a légi közlekedés kérdése között mi történik az európai légitársaságokkal például a kívülről érkező légiszolgáltatók kapcsán, vagy azok a versenyben. Hogyan alakulnak a klasszikus légitársaságok árai a fapados légitársaságokkal szemben? Bulcs biztos asszony már be is jelentette, hogy az Európai Bizottság fontosnak tekinti ezt a kérdést, és foglalkozik is vele. Látni kell, hogy mi húzódik meg az egyes döntések hátterében. Aztán, ami a közúti közlekedés társadalmi vonatkozását illeti. Azt gondolom, hogy a tanácsi csúcson októberben és decemberben meg fogjuk vitatni ezeket a kérdéseket, de nem számíthatunk csodaszerű előrelépésre. A meglévő jogszabályokat kellene hatékonyabban alkalmazni. Itt kellene eredményt elérni, hiszen ez a lényegi kérdés. Megvannak a jogszabályok már ma is Európában, ezeket kellene hatékonyan érvényesíteni és ellenőrizni az elnökségünk alatt az ezzel kapcsolatban kibontakozó vitában úgy gondolom, hogy meg kell hallgatni a különböző tagállami álláspontokat. És aztán ennek alapján levonhatunk majd következtetéseket. Ami a közösségi közlekedés integrált eh, jegyrendszereit illeti, itt nem csak a közlekedési megoldások, hanem a minőségi szolgáltatások nagyon fontosak, és az integrált jegykezelés, az informatikai jegykezelő megoldások szerintem előtérbe helyezendők. Figyelembe véve, hogy a tagállamok között komoly különbségeknek más-más fejlődési szinten tartanak a tagállamok, tehát az elhangzott agályokat én teljes mértékben osztom. Nos, a rendelkezés álló rövid időben ennyiben szerettem volna választ adni az elhangzott kérdésekre, és hozzátenném, hogy az előttünk álló öt hónap alatt el fogok majd jönni még egy alkalommal legalább ebbe a körbe, ismertetni az előrelépés decemberben vagy januárban. És amennyiben az elnökségtől szeretnének konkrét dolgokat kérni, akkor kérem, hogy vegyék fel a kapcsolatot velünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Igen, igen, hát még itt volt ez a kereset, a németországi minimálbér tekintetében. Hát szerintem a németországi minimálbér, azt mondtam, hogy ez, tehát mondtam, hogy nagyon nehéz konkrétan megválaszolni minden kérdést, de úgy gondolom, hogy ez a kérdés, ez a kérdés a, a bizottságnak kell megválaszolni, tehát a bizottságnak kell javaslatokat tenni. De nyilván vita tárgyát képzi majd ott tanácsülésen, mert bizonyos tagállamok nyilvánvalóan elő fogják hozni a témát. De a bizottságnak kell konkrétan kezdeményezni. Köszönöm szépen, köszönöm az utolsó választ is. Már nincs itt a kérdésfeltevő. Köszönöm szépen ezt a, az expozét szeretném megköszönni a válaszokat és az optimizmust, hiszen optimizmus nélkül semmit nem érhetünk el, és itt azért eléggé sok optimizmus kaptunk, éppen ezért a luxemburgi soros elnökségnek minden jót kívánok az elkövetkezendő fél év során. Köszönöm. Dürfte ich Sie bitten, den you to leave the room? Kérném, hogy aki nem marad itt, az hagyja el most a termet, a többiek pedig foglaljanak helyet. Következő napi rendi pont a távirányított légijármű rendszerek vagy drónok. Jackie Foster ezzel kapcsolatban az előadónk. Jackie-nek meg is adom a szót. Uh, thank you, Chairman. Um, Köszönöm, elnök úr. Nos, rendkívül átfogó eszmecserét tartottunk a munkaanyagról egy pár héttel ezelőtt. Az árnyék jelentéstevőkkel ezután tartottunk egy ülést, amely rendkívül konstruktív volt, és köszönetet szeretnék mondani mindenkinek a részvételért. Ezen kívül részt vettem a Libes szakbizottság ülésén is az első eszmecseréjükön, és ott azt tettem, hogy mivel a tervezetemet még nem fordították le, még mielőtt az ő jelentésüket megírták volna, ezért így ott személyesen a Libének el tudtam mondani azon felvetéseinket, amelyeket szerettem volna, hogy ők figyelembe vegyenek, és az előadójukkal már konzultáltunk. De azoknak, akik nem voltak ott az üléseken. Ez a szöveg a drónok, vagy UAV-k, vagy távirányított légijármű rendszerek polgári felhasználására vonatkozik. Azt hiszem, hogy tehát a legfontosabb az az, hogy a polgári felhasználásokról kell beszélnünk. Alapvetően évtizedek el ezelőtt kezdték el a katonai felhasználásukat, 1935-ben már volt erre vonatkozó precedens. Most, most a harmadik szakaszba érünk, volt a biplane, a jet engine ö, szakasza a légiközlekedésnek, és természetesen a különböző rakétakilövő rendszerek. Tehát, hogyha megnézzük, akkor a pilóta nélküli légijárművek nem annyira szokatlanok, de ami a kereskedelmi felhasználásokat illeti a drónoknak, erre vonatkozik a szöveg, és a különböző kategóriákat kell pontosítani. Nos, Nincsen precedens a parlamentben arra vonatkozóan, hogy mit teszünk és hogyan kezeljük a kereskedelmi terjedését az UAV-knek. Nincsen még jelentés, amelyre hivatkozhatnánk. Éppen ezért én ezt a kezdeményezést elindítottam, mert úgy gondolom, hogy itt előre kell lépni ami az előnyeket illeti. Egész Európában és ez, egész világon óriási előnyökre számíthatunk az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban, de minden tagállamban már részt vesznek ezen termékek előállításában. Ami a felhasználást illeti, ez szintén az összes európai tagállamban létezik. Az a fontos, hogy döntsünk arról, hogy hogyan lehetne szabályozni ezt a piacot, anélkül, hogy túlszabályoznánk, és anélkül, hogy kizárnánk, magunk, kizárnánk saját magunkat ebből a piacból, hiszen ez nagyon fontos célkitűzés. Példa Ként szeretnék megemlíteni dolgokat. Például a polgári szektorban már vannak olyan drónok, amelyekre a polgári légiközlekedési előírások vonatkoznak. A legkisebb drónok, amikkel a, például a amit baby Amazon drónoknak neveznek, tehát amelyeket a gyerekek használnak a játszótereken, nos, Ezekkel kapcsolatosan a felhasználásra vonatkozóan a szabályozásról már megkörvonalazódnak az elképzelések. Nos, ami a nagyobb drónokat illeti az elmúlt 15 év során és most is, amint beszélünk, ezeknek a felhasználása egyre inkább terjedőben van. Például mezőgazdasági, kereskedelmi felhasználások, az ipar például a biztonsági ellenőrzésekben is használja ezen drónokat, és van egy légitársaság, amely a repülőgépek ellenőrzésére is használja őket, például erőműveket is lehet ellenőrizni, atomerőműveket ezekkel. Attól függetlenül, hogy ezt tetszik -e nekünk, vagy sem, már használják őket. A kérdés az, hogy hogyan lehet előrelépni. Az én feladatom, ahogy én értelmezem, az nem az, hogy az ezzel kapcsolatos előrelépést megakadályozzam. Nagyon jó ülést tartottunk az érintettekkel, a szervezetekkel, legyen az a polgári légiközlekedési hatóságok, vagy az Egyesült Királyság beli DFT, a termelőket, a kis termelőket is bevontuk ebbe a konzultációba, a pilóták szervezeteit, a légirányítási szervezeteket, tehát az összes olyan felet, amelyekre ez akikre ez kihathat ez a szöveg. És azt láttuk, hogy valamilyen ö, megfelelő szinten kell kezelni. Nem szeretnék ö, valóban rendeletet erre vonatkozóan létrehozni. Már sok tagállamban léteznek szabályok, bizonyos szabályok, hogyha megnézzük például a gazdasági szereplők és és a légiközlekedésben érintett hatóságok már ilyen szabályokat alkalmaznak. Eh, hogyha megnézzük, hogy az Európai Unió hol képviseli magát, eh, bizonyos eh, szervezetekben, az EASA-ban Erik Civil az elnök, aki nagyon fontos szerepet tölt be ezen bizottságon belül. Az amerikaiak és mások is részt vesznek az ezzel kapcsolatos szervezet munkájában, és nagyon konstruktív munkát tudtunk végezni Washingtonban, februárban, és meg kell néznünk, hogy a többi fél hogyan szeretne előrelépni. Azt gondolom, hogy Amerikában kicsit másként közelítik meg a kérdést, mint azt én teszem. Nos, térjünk vissza a kérdésre. Arról kell döntenünk, hogy hogyan is kezeljük ezt a kérdést. Általában arra a következtetése jutok, hogy esetenként kell megnézni a megoldást. A technológia annyira gyorsan változik, hogyha azt mondjuk, hogy van egy drón, amely például 150 kilós, és ilyen és ilyen sebességet tud elérni, és ilyen magasságot, akkor a következő héten már lesz egy olyan drón, amely ugyanilyen sebességgel, ugyanilyen magasságban tud repülni, de csak 50 kilós. Tehát biztos, hogy nem lehet preskriptív szabályokat létrehozni. Tehát esetenként kell megközelíteni a kérdést, és erre vonatkozóan biztos, hogy megfelelő információval kell rendelkezni, és nagyon fontos, hogy mondjuk ne csak esetenként, hanem csoportonként és kategóriánként is lehessen ö, kezelni ezt a kérdést. És persze a tyúk és a tojás kérdése kicsit ez, mert vannak olyan gyártók, akik azt mondják, hogy szabályozásra van szükség, máskülönben nem tudunk előállítani termékeket. De hát a tény mégiscsak az, hogyha van egy szabályozás, akkor a technológia olyan gyorsan változik, hogy a szabályozás elavultá fog válni nagyon rövid időn belül, tehát én nem hiszem, hogy ez lenne a válasz és tehát ami a gyártók megközelítését illeti, ők azt szeretnék, hogy megfelelő szabályozás legyen, megfelelő szabványt kell bevezetni, az európai piac is létezik, és olyan termékeket kell előlátni, amelyeket exportálni lehet, és el kell fogadni azt is, hogy az Európai Unióban élők érdekeit figyelembe véve a termékek importját is lehetővé kell tenni. Nos, a legfontosabb az, hogy biztosítsuk azt, hogy biztonságosan lehessen használni ezen drónokat, és fontos az, hogy a drónokat üzemeltető vagy kezelő személyek biztonságosan tudják azokat használni. Tehát valóban a tanúsítványokra szükség van, a gyártók részéről ez jogos elvárás, aztán azt kell megnézni, hogy kik a tulajdonosai. Fontos, hogy engedélye rendelkezzenek a tulajdonosok, legyen egy bizonyítvány, és valamilyen szolgáltatói engedélyre van szükség, nem ugyanolyan, mint egy repülőgépnél, de valami ilyen előírásra szükség van. Az biztos, hogy ha valaki egy búzaföld felett üzemeltet egy drónt, akkor sokan nem lesznek ott a környéken. Tehát nagyon fontos, hogy a gazdának megfelelő szakképzettségre van szükség ahhoz, hogy ezt üzemeltesen. De hogyha egy hasonló ö, drónt egy mondjuk egy focipályán vagy egy koncerten akarunk üzemeltetni, ahol nagyon sokan vannak körülöttünk, akkor nagyon fontos figyelembe venni, hogy az ilyen jellegű drón kezelője fontos, hogy professzionálisan tudja azt használni, és ehhez megfelelő képzésre van szükség. Tehát megfelelő képzési intézményekre van szükség, fontos, hogy ezeket bejegyezzék, hogy a kezelők, a felhasználók bejegyzettek legyenek, fontos a megfelelő képzés, és hogyha már megfelelő képzettsége van valakinek, akkor fontos biztosítani azt, hogy csak ők tudják az adott körülmények között valóban használni a drónokat. Hogyha egy erdőtűz közepére akar valaki egy drónt küldeni, akkor ott nagyon nem ugyanazokat a feltételeket kell figyelembe venni, mint egy koncert beli felhasználáskor. Tehát nagyon fontos a felhasználás szabályozás. Azt gondolom, hogy a tagállamokban már nagyon sok szabályozás van, ami az adatvédelmet illeti, erre vonatkozóan vannak nemzeti és európai szabályok is. Ezért azt várjuk a tagállamoktól, hogy azt biztosítsák, hogy ezeknek megfelelnek, biztosítsák, hogyha bármilyen nonsens helyzet kialakul, az néha van ilyen, hogy akkor az alacsony szinten lehessen megoldani a nonsens helyzeteket, és tudom, hogy már most foglalkoznak az ilyen ügyekkel. Nos, itt járunk jelenleg, tehát különböző ICAO és egyéb szabványokra oda kell figyelni. Biztos, hogy kiegyensúlyozott tervezetet szeretnék megírni, a lehető legegyértelműbben megfogalmazni, nem szabad túlbonyolítani a dolgokat, hiszen nagyon fontos, hogy a tagállamok és a hatóságok és az ügynökségek pontosabban pontosan tudják, hogy mi a célunk. Ambiciózusak vagyunk, és nemzetközi megközelítést akarunk alkalmazni. Hogyha ezt megtesszük, akkor megfelelő eredményt tudunk elérni, hiszen innovatív módon kell megközelíteni a kérdést, és az biztos, hogy Európában nagy potenciál van arra, hogy a gyártók és a felhasználók is megfelelő szintet érjenek el. És általában a világ számára is nagyon nagy előnyei lehetnek annak, hogyha ezen pilóta nélkül járműveket tudjuk használni. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm. Klun képviselő. I'll speak, if I may, on behalf... Köszönöm szépen, elnök úr. Az árnyék előadóm Muszilep úr nevében szeretném elmondani a következőket. Ő nem lehet itt, francia nemzeti ünnep van, tehát ezért elnézést kér. Úgyhogy igyekszem híven átadni a mondani valóját. Először is az árnyék előadó nagyra értékeli a jelentés szövegét, illetve köszöni az elvégzett kiváló munkát. Nagyon pozitív volt az együttműködésük, és a következő kérdéseket szeretné az Európai Bizottság figyelmébe idézni. Először is, eh, mi a helyzet a katonai alkalmazású Eh, drónokkal, hiszen épp most polgári drónokról beszéltünk eddig, de a szabályozásban a katonai felhasználást is figyelembe kellene venni. Aztán a kereskedelmi, illetve a szabadidős felhasználású eh, drónok kérdése terén különböző adatvédelmi és biztonsági kérdések merülnek fel. Ez különösen a szabadidős eh, drónok témakörére érvényes aztán az 500 láb alatti eh, magasságban repülő eh, drónokkal kapcsolatos biztonsági kérdésekről is szólni kellene, illetve minden kategóriát figyelembe kellene venni. Tehát a 150 kg-os felső határ eltörlése a hosszú távú jó megoldás. Aztán az EASA eh, ellenőrzési lehetőségeit kellene átgondolni, Hogyha nem erősítjük meg az easz akkor az rossz megoldást jelent. A 19-es bekezdésben pedig egy kicsit konkrétabban kellene fogalmazni. Bővítenünk kellene az előírások rendszerét. Végül annyit szeretnék elmondani, gyorsan előre kellene lépni, hiszen ez egy olyan terület, ahol biztonságos, hatékony, ambiciózus szabályokra van szükség világméretekben, tehát ez egy világméretű lehetőség, amelyet ne hagyjunk ki. Köszönöm. Köszönöm szépen, Janusz Zemke. Mm, Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani Foster képviselőnek a kiváló munkájáért. Egyértelmű minnyájunk számára, hogy nem csak, hogy nagyon fontos témáról van szó, de mindenki, aki ezzel a jelentéssel foglalkozik, tudja, hogy ez egyfajta új kaland is számunkra, ugyanis olyan területről beszélünk, amelyel korábban az Európai Unió nem foglalkozott. Úgyhogy úttörőként lépünk fel. Miután nagyon részletesen átolvastam az anyagot, nincsen tartalmi vonatkozású megjegyzésem. Azt gondolom, hogy ez a jelentés nagyon jól beágyazható az Európai Uniós politikákba. Fontos, hogy lehetővé tegyük a pilóta nélküli légijárművek polgári felhasználásának a terjedését. Lenne három észrevételem. Az első, nagyon jól tudjuk, hogy az Európai Unió egyes tagállamai próbálják szabályozni ezt a területet. Vannak tagállamok, amelyek ezzel foglalkoznak, de más tagállamokban még semmilyen fellépést nem terveznek. Épp ezért úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amelyet Európai Uniós szinten aktívabban kezelhetnénk. Ami a harmonizáció hiányát illeti, emiatt nincsen lehetőség arra, hogy határon átnyúló jelleggel lépjenek fel a gazdasági szereplők, és hogyha nincsen Európai Uniós szabályozás, akkor nagyon nehéz kölcsönösen elismerni a már meglévő tanúsítványokat. az előadók ülésén az árnyék jelentéstevők, amikor az előadóval találkoztak, akkor elhangzott azt, hogy nagyon fontos a ami az IKU fellépését illeti, márciusban született egy nagyon érdekes jelentés egy szemináriumon a pilóta nélküli légijárművek területén. Nos, az ICAO az egyedüli olyan európai szervezet, amely a polgári légiközlekedés területén már felhatalmazással rendelkezik, és éppen ezért közös politikát tud kialakítani. Ezért lenne nagyon fontos felhasználni az ő szakértelmüket és az általuk begyűjtött anyagokat. Második észrevételem. Foster képviselő már beszélt a személyes adatok védelméről. Teljesen egyetértek azzal az elképzeléssel, mi szerint az egyes Európai Uniós tagállamoknak vannak saját elveik, saját szabályaik. És bizony a drónok a személyes adatok védelmével ellentétes módon is felhasználásra kerülhetnek. Tehát nagyon fontos átnézni a nemzeti szabályozást azért, hogy tudjuk, hogy a nemzeti szabályok megfelelnek-e ezen új technológia és ezen új lehetőség kihívásainak, mi szerint bizonyos személyes adatokat belegyűjteni velük. Még egy negyedik pont, amelyet nagyon fontosnak tartok. Az Európai Unióban gyakran felmerül a kérdés, hogy mi az, ami jogszerű, mi az, ami megfelel, megfelel a jogi elvárásoknak. Nos, a gond az, hogy egyre többféle módon lehet illegálisan vagy jogszerűtlenül felhasználni ezen drónokat. Hogyha a jövőre próbálunk felkészülni, akkor elképzelhető az is, hogy ezen pilóta nélküli légjárműveket terrorista merényletekre használják fel. Ezért kell már most elgondolkozni azon, hogy hogyan lehetne reagálni az ilyen jellegű felhasználásra, jogszerűtlen felhasználására a drónoknak. De általában véve nagyon érdekesnek tartom ezt a jelentést, és köszönöm a munkát. Köszönöm szépen. Ja, äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék Foster kollégának köszönetet mondani a jelentését. Nagyon jó áttekintést ad a drónokkal kapcsolatos fejleményekről, illetve a pilóta nélküli légijárműrendszerekről. Véleményem szerint, elnök úr, nincs kellően szabályozva ez a terület. Ezért nekünk az Európai Parlamentben. Nagyon gyorsan konkrét és pontos szabályokat kell alkotnunk egy légiforgalmi csomag keretében, és a tanácsal együttműködve. Öt fontos kérdéskör fogalmazódik meg a jelentésben, amelyekkel egyáltalán nem foglalkozunk jelen pillanatban, vagy nem kellőképpen. Gyorsan végig sor, végigfutok ezeken, az ELSA rendszerek el, hogy meghatározza az európai jogszabályok kiinduló pontját. kockázat elemzésen alapuló rendszert kell bevezetnünk véleményem szerint. Foster asszonytól azt kérdezném, hogy miért nem szerepel itt konkrétabban az ELSA módszere? Jó magam, nem vagyok brit, lehet, hogy nem értem emiatt az angol humort, holland humor érzékkel rendelkezem csak. Tehát az ELSZE e erősebb szerepköre számomra nem világos, hogy a, az angol humor fényében túl nagy szerep lenne, vagy túl kicsi szerep lenne. Tehát a következő kérdés pedig az adatvédelem. A drónoknak a fejlesztése során a közvélemény támogatást is meg kell szerezni és meg kell őrizni. A Google Street View például hasonló kérdéseket vetett fel, mint a pilóta nélküli légijármű rendszerek, illetve a drónoknak az alkalmazása. Én a drónok nyilvántartásba vételét támogatom az átláthatóság érdekében. És egy nagyon egyszerű chip azonosításon alapuló adatbázisban lehetne tárolni a drónadatokat. Valamint úgy kellene szabályozni ezt a területet, hogy a drón tulajdonosa felel a drón cselekedeteért, úgymond. Meg kell néznünk a drónokra vonatkozó jelenlegi szabályozást, illetve a hatóságoknak a szerepét. Én azt gondolom, hogy itt nem a csillagos ég a határ. Aztán a K plusz F európai drónokra vonatkozó tevékenységeit illetően. Azt gondolom, hogy az összeütközéseket, illetve párhuzamosságokat el kell kerülnünk. Aztán a geofencing segítségével távol kell tartani az atomerőművektől és a, a repterektől a drónokat. Aztán hacker biztossá kell tennünk a drónokat például Végül, elnök úr, meg annyit mondanék, hogy attól tart a közvélemény, hogy a drónok egyfajta forradalmat robbanthatnak ki. Foster asszony, azt mondanám önnek, hogy ezeket az indokolatlan aggodalmakat talán nem kellene átvennünk, és a további közös munkában arra összpontosítsunk, hogy ha már forradalmat nem tudunk végrehajtani az európai légiközlekedésben és a drónok fejlesztésében, minél hatékonyabban és gyorsabban előre tudjunk lépni. Ennek jegyében működjünk együtt. Tegyük biztonságossá ezt a területet. Egyetértek az előttem szólóval a tekintetben, hogy össze kell hangolnunk, még pedig minél előbb a vonatkozó szabványokat. hiszen a társadalmi szintű megoldásokra már régóta várunk, úgyhogy ezekre minél előbb szükség van. Európa alkosson világos szabályokat a polgári célú drónok üzemeltetésére. Így tudunk hitelességet elérni, és a növekedés szolgán. Köszönöm. Köszönöm. Katerina Konyesná következik. Köszönöm, pane předsedo. Také mě dovolte Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm az előadónak az elvégzett munkát. Nagyon széles területet fedett le a jelentés szövegével, amely jó alapot jelent a drónok alkalmazásának a megvitatására. Hogyha növekedést szeretnénk, illetve biztonságos drónhasználatot a polgári repülés szempontjából, akkor nagyon fontos a magánszféra, illetve az adatvédelem biztosítása. A nemzeti rendelkezések és az alap eh, jogi karta 8-as eh, cikke, valamint az EU működéséről szóló szerződés 16-os cikke értelmében. Tisztázni kell, hogy a drón az nem játék, hanem egy repülőeszköz. Potenciálisan rendkívül veszélyes. És ahogy a műszaki fejlődés egyre gyorsul, az innovációnak köszönhetően egyre olcsóbb egy drónt előállítani, egyre nagyobb számban férhetnek hozzá az emberek, és egyre nő a veszélye ennek. Tehát ugyanúgy, ahogy szabályozni kell az autókat, a különböző eszközöket és a fegyvereket, a drónokat is szabályoznunk kell. Sokasodik a drónok száma, légi felvételek, videók készítése céljából. És ez komoly kockázatot jelent, hiszen olyan helyekre is bejutnak a drónok, ahol az ember nem feltételezi, hogy felügyelik a tevékenységet, például magánterület fölött. Az ember magas kerítésekkel veszi magát körül, de a drónokat ilyen módon nem lehet távol tartani. És eltér ez a magánszféra a közterületektől, ahol egyébként is működnek megfigyelő rendszerek, illetve kamerák. Ez pedig a drónok, illetve a tulajdonosok felelősségét veti fel jó magam nem a magánszféra védelmére vonatkozó jogszabályok szélesebb körű összehangolását sürgetem, mert a jelenlegi tagállami jogszabályok úgy gondolom több, mint elégségesek. Amit harmonizálni kellene, bár jelenleg nehéz, a drón üzemeltetőjével kapcsolatos szabályok, illetve felelősségi rendelkezések. Például a magánszféra jogának a megsértése, illetve pénzügyi kártérítési igényeknek a kezelése merül fel. Vagy az európai egységes piacon szabályozni kellene azokat a műszaki előírásokat, amelyeknek meg kell felelniük a drónoknak ahhoz, hogy forgalomba hozhassák őket egyfajta eltávolíthatatlan rendszámmal kellene ellátni, azonosító számokkal kellene ellátni a drónokat, sőt, egy kötelező jeladóval kellene őket felszerelni, amelyek távolról vehetők és azonosíthatók kell, hogy legyenek vezeték nélküli vevőrendszerekkel. És ennek alapján azonosítható kell legyen a drón a személyes adatok védelmével foglalkozó illetékes hatóságok számára. Persze figyelembe kell venni, hogy ezek a műszaki megoldások mennyire elterjedtek, illetve megfizethetők a tulajdonosok és üzemeltetők számára. Először is a fizikai azonosítás lehetőségét kellene biztosítani, és aztán, ahogy az új technológiák rendelkezésre állnak, a adóvevők elterjedésével a vezeték nélküli azonosítást is lehetővé kellene tenni a levegőben. Aztán attól függően, hogy mekkora súlyt képesek a repülő tárgyak a levegőben tartani, megfelelő engedélyekhez kell kötni az üzemüket. Meg kell határozni azokat a koordinátákat, amelyeket el kell kerülniük a drónoknak, és ezeket be kell táplálni a drónokba. A piaci forgalmazást pedig a szabályok betartásához kell kötni. A kollégák által említett problémákkal is egyetértek, például katasztrofális hatással járhat egyes területeken a drónoknak a megjelenésére. megjelenése. Nagyon jó az elkészült jelentés, jó munkalapot jelent, további feladatok várnak ránk. Valamennyien elfogadjuk, hogy a drónok itt vannak és közöttünk maradnak, a jelenlegi szabályozás nem megfelelő, ami veszélyforrás a jövőben. Köszönöm. Danke sehr, jetzt George Bach. Köszönöm, George Bach. Köszönöm. Én is először is gratulálni szeretnék Jackie Foster kolléganőnek ezért a nagyon átfogó és nagyon fontos jelentésért. Nagyon sok pontról beszélt, és nagyon tetszett a pozitív hozzáállása. Úgy gondolom, hogy a gazdasági fejlődést mindenképpen szorgalmaznunk kell, és nem feltartanunk. Én is úgy gondolom, hogy eh, ez az európai megközelítés jó, üdvözlöm, hiszen rengeteg eh, nemzeti szabály van, ilyen patchwork, takaró. Tehát az egységesítés mindenképpen pozitív. Azt is nagyon fontosnak tartom, hogy ez a 150 kilós eh, akadály megszűnjön tehát hogy a kereskedelmi drónokat európailag szabályozzák. Még egy pontot mindenképpen említenék, tehát a szabadidős drónok. Nagyon sok helyi, regionális egyesület van, amelyek repülőmodellezéssel foglalkoznak, és amennyiben nincsenek szabályok, és ez a 150 kilós határ megszűnik, akkor a hobbi drónokat is szabályoznunk kell az EASA részéről. És úgy gondolom, hogy ez nem lenne egy ellentmondásos dolog, hiszen itt a nem kereskedelmi hobbi tevékenységekről van szó, de teljes mértékben elégedett vagyok a jelentéssel. Nagyon fontos az is, hogy a parlament is hallatja hangját ezen kezdeményezés tekintetében. Köszönöm, Evodalon. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönöm szépen a jelentés ismertetését az előadó asszonynak. Valóban nagy veszélye jár a drónoknak az alkalmazása, és gyorsan fejlődő területről van szó, terjednek, tehát ezért fel kell készülni egy jövőbeni repülési csomag megalkotásával Európának erre a kihívásra. Egy szabályozási keretet kell alkotni, amely a vállalkozások beruházásait, illetve a munkahelyteremtést ösztönzik, ami pedig a biztonsági kérdéseket illeti, az ellenőrzési lehetőségeket, mechanizmusokat, illetve biztonsági rendelkezéseket kell hatékonyabbá tenni, különösen olyan tagállamok esetében, ahol nincs illetékes hatóság erre aztán, ami a társadalmi vonatkozások liberális kezelését illeti, azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell védeni a magánszférát, az adatvédelmet kell biztosítani, és általános biztonságot kell elérni. A különböző tagállami adatvédelmi hatóságok együtt kell, hogy működjenek, az információk védelme terén, illetve a feldolgozása terén, mégpedig pozitív értelemben az európai polgárok védelme céljából. Megfelelő keretet jelentene a légiforgalmi csomag megalkotása, ez ügyben kellene döntést hozni. Köszönöm. Köszönöm, Jens Nielsen az utolsó. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretném megköszönni az előadónak is eh, ezt a jelentéstervezetet, nagyon jó. És viszonylag átfogó, nagyon jól tükrözi a jelen helyzetet, az aktuális helyzetet. Úgy gondolom, ahogy a többiek már mondták, hogy szerintem nagyon fontos a közös európai harmonizáció, hát legyen egy közös európai szabályrendszer. Hát itt a súlyhatár, ez a 150 kg, ez pillanatnyilag a nemzeti hatóságok ügye, és ez szerintem így helyesen van. Néhány hete az elszánál jártunk, és a drónokról is beszéltünk, de hát ezt az előadó is említette, és ott a nagy drónokkal foglalkoznak, tehát rájuk megvannak a vonatkozó szabályok. De na, nagyon fontos az, hogy a hobbi drónokat is szabályozzák, de itt a legfontosabb az, hogy közös szabályokra van szükségünk. Az ipar már várja azt, hogy szabályozzunk. Ez teljesen így van. Egy dologot emelnék ki, amely több figyelmet érdekel. Nagyon fontos, hogy a, a hobbi drónok például nem tudnak bombát hordani, vagy ledobni az biztos. De igazából fel lehet küldeni, és ki kukucskálhatjuk azt, hogy mit csinál például a szomszéd. Tehát fel lehetne használni ilyen kukucskáknak a drónokat, és szerintem ezt is valahol le kellene szabályozni. Én azt várom, hogy a javaslat jobb lesz, a számos módosító miatt, amelyek remélhetőleg beérkeznek majd, és nagyon fontos jelzést küldünk a bizottságnak, hogy amikor jön már a légközlekedési csomag, akkor ezt is figyelembe vegyék. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság nevében Margot Hauha. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Elnök úr, előadóasszony, Először is köszönetet szeretnék mondani az elődőnek ezen rendkívül tartalmas jelentésért, amelyel kiemeli a legfontosabb kérdéseket, a biztonság, a megfelelően biztonságos előállítás, a személyes adatok, a innováció és a technológiai fejlesztés kérdései, és rendkívül fontos, ahogy ezt az előadó is felismeri, hogy hogyan lehet arányosan tartani a szabályokat a kockázathoz képest. Van még egy kihívás. Hogyan lehet felgyorsítani a szabályozási folyamatot? A polgárok, az ágazatok és a tagállamok harmonizált szabályokat várnak a lehető leghamarabb. A bizottság a biztonságra vonatkozó szabályokkal foglalkozik, amelyek a drónokra vonatkoznak. Ami a drón biztonsági szabályokat illeti, ezt a légiközlekedési csomag részeként kezeljük, hogy azt ön is javasolta, amelyet az év előtt akarunk elfogadni aztán a elfogadási folyamat gyorsasága a jogalkotó kezében lesz. Az EASA közben részletesebb drón előírásokat dolgoz ki, és nagyon aktívan jár el a nemzetközi szabályozó csoporton belül, a járuszon belül, amelyről többször beszéltünk. Az első konzultáció két konkrét anyaggal kapcsolatban még a nyári szünet előtt várható, és az EASA az év végéig még folytatja az ezzel kapcsolatos munkát. A harmadik fellépési terület a bizottság az érintett ágazatokkal dolgozott ki közösen a szabályokat, amelyek alapján megfelelően tudjuk a drónok gyártását szabályozni. A, nagyon örülök annak, hogy a nemzetközi szervezetet, ezzel kapcsolatos nemzetközi szervezetet is megemlítették, nagyon aktívan együttműködünk velük is, és hozzájárulnak ők, és így az ICAO munkájához. A drón technológia kihívás közben a megoldás részét is képezik, Ön is elmondta, hogy a biztonsági kérdésekben, a légirányítási kérdésekben, rendszerekben fontos szerepet játszhatnak. Két kérdés merül fel, az egyik a geofencing, amelyről nagyon sokat beszélünk. Tehát olyan területeket kellene meghatározni, ahova tilos berepülni a drónoknak. Foster asszony is mondta például a repülőterek, atomerőművek és más fontos kormányzati hivatalok vagy épületek lehetnének ilyen tiltott zónák. Hogyha harmonizáljuk a drónok identifikációját, és a geofencing megközelítés ebben az esetben nem csak a biztonságot tudja garantálni, hanem a magánélethez való jogot, a biztonságot és a megbízhatóságot. Segítségre van itt szükségünk, hiszen a rendőrök és a polgárok így közösen felismerhetik az egyes drónokat ezen területeken, és a helyi önkormányzatok dönthetnek arról, hogy hol tiltsák be ezek használatát. Ami a finanszírozás kérdését illeti ahhoz, hogy integrálhassuk a drónokat a légirényeltési rendszerekbe, azt kértük a Cezártól, a közös technológiai kezdeményezéstől, hogy foglalkozzanak azzal, hogy hogyan lehetne bevonni a drónokat az európai ATM masterplanba. Az eredeti becslések alapján 40 millió eurót fogunk elkülöníteni az első célkitűzés elérésére, és hogyha szükséges, még ezt felülvizsgálhatjuk. Itt technológiai megoldásokat próbálunk kidolgozni, CN Void és hasonló rendszerekről beszélünk. A drónok különböző légi tereket használnak fel, és közben a légiközlekedésben a repülőgépekkel azonos légtereket is használhatnak, éppen ezért nagyon fontos az erre vonatkozó megoldások kialakítása. A bizottság gratulálni szeretné a szakbizottságnak és az előadónak ezen nagyon robusztus elő anyagért, és természetesen a bizottság is nagyon komolyan foglalkozik ezen felvetett kérdésekkel. Elnök, köszönöm. Jackie Fosternek adom meg ismét a szót. Köszönöm. A bizottság megjegyzéseire mindjárt visszatérek. Köszönöm. Látom, hogy a néppárti kollégák már nincsenek itt, de biztos, hogy majd továbbítják az üzenetemet. Ami a katonai aspektusokat illeti, mi csak tisztáznám, hogy mi nem foglalkozunk ebben a szövegben a drónok katonai felhasználásával. Az védelmi kérdés, és nem tartozik ide, csak tisztáznám ezt. De még egyszer üdvözölném egyértelműen az előadó megjegyzéseit, amelyet felolvastak, és jogosan felvetette a 150 grammos szöveg törlését, ez egy ö, eléggé elavult meghatározás, most már a technológia sokkal előrébb jár, és gondolom, hogy ebben mindjárt egyetértünk. Üdvözlöm azt, hogy itt lehetőségek vannak, és emiatt kell nagyon gyorsan eljárnunk, a bizottság is tud róla, hogy van egy ütemtervünk. A szocialista kollégákkal nagyon jó eszmecserét folytattunk az árnyék jelentéstevőkülésén, és üdvözlöm az ő megjegyzéseit is. Az ECAO-ról volt szó, és nem tudom, hogy a fordításban ez hogy jött át, én az angol anyagot nézem. Nos, bizonyos észrevételek a kollégák részéről olyan területekre vonatkozik, amely benne van az alapanyagunkban, úgyhogy nem tudom, hogy a bekezdések hogyan állnak össze, de az biztos, hogy az EKO is része ennek a csomagnak, és a bizottság is tud erről. És vannak még a személyes adatok védelmére vonatkozó aspektusok. Valóban teljesen joggal mondjuk azt, hogy a tagállamoknak meg kell erősíteniük a szabályokat de egyértelmű az is, hogy nem túlságosan engedékeny szabályokat akarunk bevezetni. A személyes adatok védelmi nagyon fontos, de vannak már nemzeti szabályozások, szabályok erre vonatkozóan, és mi azt akarjuk biztosítani, hogy a tagállamok, amikor megszületik ez az anyag, tudják pontosan, hogy milyen felelősségük van ami az Alde és kolléga észrevételeit illeti. Nem vagyok ebben egészen biztos. A 15-ös bekezdésben a kockázat alapú szövegre utalt, ez már benne van a jelentésben, hogy kockázat alapú megfogalmazást szeretne. Nos, természetesen én arra utalok eddig, hogy vannak nemzeti légiközlekedési hatóságok, amelyek már rendelkeznek az egész, egészen kicsi drónokra vonatkozóan, amelyek 400 lábnyi magasságig tudnak felrepülni. Nos, az EASA már része ennek a munkának, hiszen a Járusz bizottságnak az elnöke az EASA tagja, és több nemzetközi testületben részt vesz, úgyhogy egyértelműen Megemlítem ezt már a jelentésben most is. Ami pedig a gyártási szabványokat illeti, ezzel is foglalkozik az anyag. Ami a finanszírozást illeti, a bizottság most említette meg a Horizon 22-est és a finanszírozás kérdését. Nos, az érintettekkel tartott ülésen a Cezár képviselője mondta, hogy milyen összegeket szeretnének elkülöníteni külön erre a célra, aminek mi nagyon örülünk. Általában véve a legtöbb pontot sikerült lefedni. A biztonság biztos, hogy az egyik legfontosabb kérdés. Önök is elmondták, hogy ha megnézzük a biztonság kérdését, nem akarok most a részletekbe belemenni, de az biztos, hogy nagyon komoly károkat lehet okozni, és éppen ezért nagyon fontos ez. A technológia állandóan fejlődik, a gyártók ereje is egyben nő, és hogyha megnézzük a légijárműveket, és azt, hogy a repülőkkel mi történt a közelmúltban, akkor megnézhetjük, hogy elég kis járművekkel vagy eszközökkel óriási károkat lehet okozni, ezért fontos annyira, hogy a biztonsági szolgálatok a tagállamokban tudjanak erről, hiszen ami a katonai zónákat illeti, ott is fel lehet ezeket használni. Tehát ami a biztonság és a biztonságos előállítás kérdését illeti, ezekkel foglalkozunk. De ami a megfogalmazást illeti, most arra várunk, hogy a bizottság anyagát is megláthassuk a részletekre vonatkozóan. Én nem hiszem, hogy a szakbizottság szerepe lenne az, hogy túlságosan részletekbe bocsátkozzunk, hiszen a szabályozó szerveknek van itt szerepe, hiszen nekik van európai szintű megközelítésük a szabványokra, egyebekre vonatkozóan. De ami a gyártást illeti egyáltalán elmondtam, hogy minden, amit az EU állít elő, vagy amit importálnak az EU-ba, fontos, hogy természetesen van a CI címke, és nagyon fontos, hogy ezt használjuk, hogyha az Európai Unióban ez fontos. Persze nagyon fontos az engedélyezés, a tanúsítvány és a nyilvántartásba vétel. Ezt akarjuk elérni, ezért van szükség Európai Uniós megközelítésre. De én arra utaltam, és a bizottság egyetért ezzel, hogy hogyha a tagállamokban vannak már szabályok a kisebb drónokra vonatkozóan, akkor most nekünk az a szerepünk, hogy tágabban közelítsük meg a kérdést, bevegyük ebbe teljes mértékben a tagállamokat is, és a bizottság is egyetért ebben, ha jól látom, és így lehet egy csomagot kialakítani. Hogyha bármit kihagytam, akkor szívesen várok mindenféle észrevételt vagy tisztázást, de azt gondolom, hogyha most már, hogy a fordítás mindenki megkapta, fontos lenne ezeket átolvasni, és akkor így fontos lenne, hogy lássuk, hogy azért sok kérdést már lefed a szöveg. Köszönöm a támogatásokat, az árnyék jelentéstevőkkel már szeptemberre terveztünk egy ülést, elnök úr. Köszönöm szépen, köszönöm a bizottságnak is. Elnök. Nagyon szépen köszönöm. A módosítók határideje július 22-e 12 óra, a szavazás a Tranban szeptember 15-én lesz, és a plenáris szavazás pedig októberben, 2015. októberében. Így a ma délelőtti ülésünk véget ért ma délután 15 órakor találkozunk. Pat cox és Kut Bódevejkel és a többiekkel.